Diamo inizio. Folytatjuk az ülést. Folytatjuk a bizottsági ülésünket. Nagy örömünkre szolgál, hogy eljött hozzánk a svéd mezőgazdasági miniszter, aki a soros tanácsnak az elnöke, Eskil Erlandsson úr. Köszönöm, Eskil, hogy eljöttél hozzánk, és hogy eszmecserét folytat velünk a svéd elnökség munkaprogramjáról. Ma délután megtartja az elnök a bevezetőt, utána vitát tartunk, és utána még lehetőséget biztosítunk a miniszter úrnak, hogy választ adjon a kérdéseinkre, és így egy órán belül befejeznénk ezt a napi rendet pontot. Kedves Eszkil, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy ma délután bemutathatom a svéd elnökség prioritásait a mezőgazdaság és halászat területén. Különösen érdekes és fontos a számunkra, hogy az elnökséget egy újonnan választott parlamenttel együttműködve kezdjük. Természetesen nagyon érdekel, hogy milyen üzenetet szeretnének átadni és továbbítani a tanács számára szakbizottságként. A svéd parlamentben képviselő voltam, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mit jelent egy új mandátum beindítása. Az eszmecsere, a mai eszmecsere kiváló vitamin injekció az őszi időszak megkezdéséhez, azért, hogy sikeres legyen az az őszi munka időszak, munkaperiódus. Az elnökség prioritásai elveken alapul, olyan elveken, amelyeket használnunk kell, de nem szabad kihasználnunk. Ez a három prioritás a fenntartható halászat, az élelmiszer és a klíma, globális kihívások, és a harmadik az fenntartható állattartás, egészséges állatok. Most a bizottság eh, kompetenciájába tartozó témákról beszélnék, vagyis az élelmiszerek és a klímaváltozás, valamint a globális kihívások, ezekről a témákról fogok most beszélni. Nagy kihívást jelent az élelmiszeripar és az élelmiszer eh, piac, hiszen 2050-re már 9 milliárd ember fog élni a világon. A FAO, vagyis az ENSZ-nek az élelmiszer és mezőgazdasági szervezete más eh, nemzetközi szervezetekkel együtt nagyon fontos szerepet fognak játszani azért, hogy megvalósuljon a élelmiszer mindenkinek cél. Ősszel a FAO egy konferenciát fog tartani, és lesz egy csúcs is a világszintű globális élelmiszerellátás témájában. A svéd elnökség próbálja a faos munkát is úgy támogatni és úgy előrevinni, hogy tényleg meg lehessen valósítani, hogy a világban mindenki megkaphassa, és a jövőben is megkaphassa a szükséges élelmiszereket. Egy másik globális kihívás a klíma. A mezőgazdaság kulcsfontosságú szerepet játszik a klímaváltozás témájában és a klímaváltozás elleni harcban ugyanakkor fel kell mérnünk, hogy milyen változásokról van szó. Például a víz háztartás változása, új növényeket és állatokat megtámadó betegségek. A mezőgazdaság részben választathat ezekre a problémákra, de más megoldásokat is kell keresnünk. Például a fenntartható energia előállítás is az egyik ilyen téma. Júliusban volt egy mezőgazdaság és halászati tanácsülés, ez volt az első a svéd elnökség alatt. A miniszterek nagyon hatékonynak tekintették a bizottságnak a munkáját, a mezőgazdaság alkalmaz, alkalmazkodása a klímaváltozáshoz. A következő informális vakciói ülésen szintén a mezőgazdasággal és a klímaváltozással fogunk foglalkozni. Elsősorban a az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentéséről lesz szó mezőgazdaság, európai mezőgazdaság területén, és remélem, hogy az elnök úr, a bizottságnak az elnöke el tud majd jönni a vaksjói megbeszélésre. A klíma témában két konferenciát szervezünk össze Svédországban. Az egyik címe Climate Smart Food. Itt az élelmiszeripari termékek előállításáról fogunk beszélni, és azt fogjuk megbeszélni, hogy mit tehetnek a fogyasztók és a gyártók a klímahatás csökkentéséhez. A másik konferencia kutatás témájával fog foglalkozni, és azt fogja felmérni, hogy az európai vidéki területek hogyan tudnak hozzájárulni az új klíma környezethez való alkalmazkodáshoz. Itt ezen az utóbbi konferencián különösen fogunk foglalkozni a fenntartható bioenergia előállítással. Már a francia elnökség megkezdte a jövőbeni mezőgazdasági politika tárgyalását, a cseh elnökség tovább vitte ezt a témát. Októberben a tanácsülésen fogjuk napirendre venni a kap jövőjét, és a vidékfejlesztésre fogunk koncentrálni. Természetesen ezek a témák a vexői informális megbeszélés eredményeit is figyelembe fogják venni. A jövő szempontjából nagyon fontosnak tartjuk a WTO tárgyalásokat, és az elnökség jelentős prioritást tulajdonít ennek a témának, hiszen nagyon fontos lenne az úgynevezett Doha forduló gyors lezárása. Egy másik téma, hogy hogyan tudunk jó jogszabályalkotást kialakítani, anélkül, hogy túlságos adminisztratív terheket rovnánk a piac szereplőire természetesen az egyszerűsítés mellett vagyunk. De nagyon könnyű azt mondani, hogy egyszerűsíteni kell, és ezt nagyon nehéz megvalósítani. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos az, hogy a gazdák és más mezőgazdasági szereplők a viták középpontjában kell, hogy álljanak. Abból kell, hogy kiinduljunk, hogy fölmérjük, hogy konkrétan hogyan tudjuk csökkenteni az administratív terheket az ő számukra. A gazdasági környezet és a napi élet javuljon a szabályok egyszerűsítésének eredményeként. A tanács keretei között novemberben fogjuk megbeszélni ezeket a témákat. A bizottság be fogja nyújtani az egyszerűsítési javaslatait. Ennek alapja 39 konkrét ajánlat lesz, a tanács erre a 32 javaslatra vonatkozóan már májusban elfogadta a tanácsi következtetéseket. Remélem, hogy az önök szakbizottságával nagyon jó lesz az együttműködésünk, és szorosan tudunk együtt dolgozni. Mindig fönnáll az a kockázat, hogy jelentős előrelépéseket teszünk, de aztán mégis csak a részletekben elveszünk. Egy másik fontos probléma, amivel foglalkozni fogunk, a pénzügyi gazdasági válság. Minden szektort és minden politikai környezetet érint a válság. Nagyon komolyan kell vennünk ezt a kérdést. Főleg, hogyha konkrétan például megvizsgáljuk a tejszektort. A tejár sokkal gyorsabban csökkent, mint ahogy akár csak egy évvel ezelőtt is ezt gondolhattuk. Bár igaz, hogy most már van némi pozitív jelzés a piac részéről, a bizottság július végén benyújtott egy tejszektorra vonatkozó elemzést. Én ezt a témát prioritásként kezelem. A tanács meg fogja tárgyalni ezt a jelentést, és a előre hoztuk az ülés jövő hétre. Egyébként júliusban hosszú távú illetve a tejszektorra vonatkozó intervenció kiterjesztésének a javaslata is előtérbe került júliusban. Minél előbb érdemi döntést kell hozni, a tanács erősen támogatja ezt a javaslatot, de önöktől, a parlamenttől is függünk. Nagy örömömre szolgál, hogy a parlament úgy döntött, hogy a kérdést a tejszektornak a témáját gyorsított eljárás keretében fogja a parlament tárgyalni. A következő téma az erdészet, a FLECT, vagyis az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtása, kormányzás és kereskedelem. A bizottság októberben nyújtotta be a javaslatát a erdészeti vállalkozók kötelezettségeire vonatkozóan, illetve a fátfa termékeket a piacra kihelyező szereplőkre vonatkozó kötelezettségekről van szó. Nagyon sok piaci szereplőt érint ez a kérdés. A tanács vita hosszabbra nyúlt, mint ahogy gondoltuk. Minden esetre a célunk az, hogy az ősz végére megállapodásra jussunk a tanácsa, tanácsban. Következő téma fenntartható gazdálkodás, egészséges állatok. Meg vagyok győződve arról, hogy a fenntartható és egészséges gazdálkodás hasznára van az állatok egészségének is, és a jólétének is, és végső soron a fogyasztóknak is előnyöket fog jelenteni. Októberben egy konferenciát szervezünk erről a témáról, és remélem, hogy a parlament aktívan részt fog venni majd ezen az októberi konferencián. Egy munka reggelit is fogok szervezni a fenntartható gazdálkodás egészséges állatok témájában az egyik őszi tanácsülés napján. Egyéb javaslatok is vonatkoznak az állatok jólétére. Az egyik egy bizottsági javaslat, ami szerint felül kell vizsgálni az állat tudományos célra használt állatok védelmének a kérdését. Szoros együttműködésben fogunk dolgozni a parlamenttel, meg kívánjuk vizsgálni azt, hogy megállapodásra tudunk-e jutni, közös állásfoglalást tudunk-e kialakítani az együttdöntési eljárásra vonatkozóan. Nagyon kedvező lenne, hogyha sikerülne a ősz végére lezárnunk ezt a témát. Foglalkozni fogunk a bizottság állatvédelmi közleményének a kérdésével is, illetve az erre vonatkozó akciótervel. Az állategészségügy témájában a bizottsági közlemény követően a tanács elkezdett foglalkozni az állatjólét kérdésével, és ezt tovább folytatjuk, hiszen hozzá kívánunk járni a bizottság munkájához. Várjuk a jogalkotási javaslatokat, ezek benyújtása 2010-ben fog megtörténni. Mindenképpen frissíteni kell ezeket a szabályokat, hiszen alkalmazkodnunk kell a modern feltételekhez, illetve az új kihívásokhoz és az emberi és állati egészséget fenyegető új helyzetekhez. Ugyanakkor az egyszerűsítés is a célunk, hiszen nagyon fontos, hogy a piaci szereplők terhei, adminisztratív terhei ne növekedjenek és ne legyenek hatalmasak. Az élelmiszerbiztonság a következő prioritásként kezelt téma, ez a fogyasztók számára nagyon fontos kérdés, de itt is kell gondolnunk a gyártók adminisztratív terheire, megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk ezen a területen. Tovább fogunk dolgozni a fogyasztótájékoztatás témáján. Az a célunk, hogy konszenzusra jussunk a lehető legkorábban, még az ősz folyamán. Az új élelmiszerekre vonatkozó javaslat kapcsolatban a cseh elnökség alatt végzett kiváló munkát kívánjuk folytatni. Előkészítjük a második olvasatot a parlament előtt. Az elnökség tervei az, hogy elfogadjuk a tanácsi közleményt, a tanácsi következtetéseket a higiéniai csomagra vonatkozóan is. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a Lisszaboni szerződés alapján szeretnék majd dolgozni, amennyiben ez októberben érvénybe fog lépni az új szerződés a mezőgazdaság területén is változásokat fog hozni. Nagyon fontos, hogy együtt döntővé válik a parlament, úgyhogy ez az együttműködés el kell, hogy mélyüljön. Kedves barátaim, remélem, hogy mindez, amit felsoroltam, az megvalósítható lesz még az ősz folyamán, és várom az önök kérdéseit és megjegyzéseit, illetve a véleményeit. Köszönöm. Innanzitutto grazie. Először is köszönöm szépen Eszkél a bevezetőt és a beszámolót, hiszen ennek alapján jobban meg tudjuk érteni az svéd elnökség munkáját, illetve közvetlenül vele tudunk majd egyeztetni a saját szaktémánkban. Az együttdöntésről is beszéltél, hát ezzel kapcsolatban szeretném én is hangsúlyozni a szakbizottságunk felelősségét. Ma délelőtt beszéltünk a tejszektorról, és ezzel kapcsolatban is egy erős jelzést kívánunk adni. Remélem, hogy a jövő elkövetkező hetekben, amikor a tanács a tejszektorról beszél, el fogja fogadni a mi véleményünket. Albert Esznek adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elanson úr, tanácsi elnök és nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy meghallgathatjuk a tanács elnökségének képviseletében elhangzott véleményeket. Nagy érdeklődéssel hallgattam. Ugye sokat hallottunk a élelmiszerek minőségbiztosításáról, biztonságáról, és úgy gondolom, hogy idő van még további kezdeményezések végigvitelére, különösen például a sajttermelés vonatkozásában, hogy a sajtokat szigorú minőségbiztosítás alá kell vonni, és a minőséget különféle tanúsítványokkal kell igazolni. Össz, ami pedig a élelmiszereket illeti, eléggé széles merítésben beszélt erről a kérdésről. Itt azt tudom meg állapítani, mert elég hosszú ideje dolgozom a mezőgazdasági politikában. Sajnos a harmadik világ számos országában azzal a problémával küzdünk, hogyha megnézzük például a Zimbabwe Dél-Afrikában, ami Dél-Afrika gabonatermelő tárháza, és számomra megdöbbentő az, hogy az ottani diktatúra következtében az emberek éheznek. Például mit óhajtanak, ilyen problém, mit óhajtanak tenni ilyen problémák megoldása érdekében? Ez nagyon fontos téma, és említette ugyebár a WTO-t és a Dohai fordulót le kellene zárni. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen feltételek mentén képzeli ezt el, hogyan óhajtják a mezőgazdasági fejezetet ott lezárni kielégítő módon tehát nekünk elég szigorú normáink vannak az élelmiszerek vonatkozásában, Európába importált élelmiszereknél nagyon szigorú minőségi követelményeknek kell megfelelniük a származási országoknak, ugyanez vonatkozik az importált állatokra és állati termékekre is, és mi csak követelni tudjuk azt, hogy Brazíliában, Tajföldön, vagy bármilyen más származási országban ugyanezeket a normákat tartsák meg, és tartassák be az érintettekkel, mert csak ez biztosítja a tisztességes versenyt a piacon úgy gondolom, hogy nekünk és a svéd tanácsi elnökségnek is ez a legfontosabb célkitűzése. Na most az uborkák, az uborkák hajlási szöge az természetesen már nem téma, tehát ilyenekkel hála Istennek már nem kell foglalkoznunk, de tényleg ami engem megdöbbent az a tej gazdálkodás helyzete, a tejtermelők helyzete, csökken a megtermelt tej mennyisége, számos probléma sújtja ezt az ágazatot. Tegnap a biztos asszonyt is kérdeztük ebben a témában, és a biztos asszony javaslatai nem egy puha landolást fognak eredményezni, hanem akár a repülőgép le is zuhanhat, hogyha ezt a képet használom, és hát remélem, hogy végül is nem fog ilyen drasztikus állapot kialakulni. Köszönöm, Luis. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, és egyben tanácsi elnök úr. Szeretem üdvözölni önt, és sok sikert kívánok Svédországnak a soros elnökséghez. Biztos vagyok benne, hogy sikerrel fog járni. Én már megismerhettem az ön vezetői képességeit, és a korábbi elnökségük során az unió vezetésében is nagyon komoly munkát végeztek. Vannak hosszabb és középtávú célkitűzések az Európai Unióban. Mi most az egyik legsúlyosabb válságot érjük át a tejszektor kapcsán, ami számos ö, régió, számos mezőgazdasági egységét, üzemét ö, végveszélybe sodorhatja. Nagyon köszönöm önnek, hogy előre hozta szeptember 7-ére a minisztertanácsot, de szeretném azért tudni, hogy milyen dinamikák mentén, milyen kezdeményezések mentén kíván az elnökség ö, stimulálólag hatni, ösztönzően hatni, és a megfelelő intézkedéseket meghozni, ö, annak érdekében, hogy aztán a bizottság maga is a ré, maga részéről meghozza azokat a, az intézkedéseket, amelyek végre már elégségesek lesznek. Mi kértük, hogy egy módosítóban, hogy szélesítsük ki a sajtra is a vaj és tejporra vonatkozó intervenciós kérdéseket. Nem lesz ennek akkora hatása, de azért mégis megnyugtatólag a közvéleményre. Ami pedig a hosszú távú kihívásokat illeti, és nem is annyira hosszúak ezek, mert el kell kezdenünk a kap jövőbeli reformjáról beszélni, vitatkozni. Nos, én azt hiszem, hogy talán egyik első nyilatkozatában, ezen új tisztségében, azt mondta a sajtónak, hogy Svédország nyilvánvalóan ö, amellett van, hogy csökkentsék a mezőgazdászoknak adott támogatásokat. Én nem akarok most a költségvetés tervezetről vitatkozni, de azt is tudjuk jól, hogy már eleve csökkentett a költségvetés, míg növekedett a száma a kap haszonélvezőinek. Tehát a szereplők száma nőtt, a összköltségvetés pedig csökkentették igazságtalanok azt is tudjuk az elosztás paraméterei, de annyit mondani hogy csökkenteni kell a mezőgazdaságra szánt segélyeket, segítségeket. E, ilyen súlyos válsághelyzetben, hát a, meg kell önnek is érteni, hogy én ezzel nem érthetek egyet, ezzel a politikai üzenetével. Köszönöm, elnök úr. Előre is köszönöm a válaszokat, és még egyszer jó kívánságaim a svéd elnökségnek. E, Jenny Kosson kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék hozzászólni nagyon röviden, és hát nagyon sok sikert kívánok a svéd elnökségnek eh, a munkájában, és tudom, hogy eh, rendkívül falsúlyos kérdések vetődtek itt meg, itt eh, különös tekintettel a fenntartható fejlődés biztosítására éppen a halászat területén ezzel a kérdéssel már hosszú ideje foglalkozunk. Szeretnék két témával foglalkozni, csatlakozni, és szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy ön megemlítette azt, hogy szükség van a bürokrácia és az administratív tervek csökkentésére. Hosszú évek óta figyeltem azt már, hogy ez téma. Mindenki panaszkodik arról, hogy túlzottan elburzsántott a bürokrácia, túl nagyok az administratív tervek, de akárhány alkalommal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 azt mondjuk, hogy akkor oldjuk meg a problémát, ezt követően egyre tovább burjánzik a bürokrácia, egyre nagyobb lesz az adminisztratív megterhelés, hogy létezik ez egyáltalán. És ez súlyosan érinti a paraszgazdákat. Ők nekik egyszerűen teljes mértékűben elegük van abból, hogy állandóan különféle adminisztratív kötelezettségeknek kell eleget tenni. Más emberek mondják meg nekik, hogy hogyan vezessék a saját gazdaságukat. Hogyan hogyan óhajtja ezt a nemes célt megvalósítani. Tehát itt két különféle felelősségi terület van. Természetesen bizonyos bürokráciára szükség van, de az elmúlt időszakban nagyon sok ö, szükségtelen bürokráciát hoztunk létre, tehát nézzünk vissza egy kicsit a múltba, hogy akkor hogyan jártunk el. Egyáltalán megvalósíthatóak ezek az előírások, vagy egyszerűen emberek nem valósítják meg őket, nem törődnek velük, mert szükségtelennek tartják, mert teljes egészében felborultja az egyensúlyt a, a az részvevők között. Én nagyon sok sikert kívánok ehhez, és nagyon örülnék, ha önnel ebben a területen együtt dolgozhatnék. Egy másik kérdés az pedig az a tejgazdálkodási ágazatot sújtó válság és nehéz helyzet, és nyilvánvalóan Strasbourgban is majd foglalkozni fogunk ezzel eléggé kimerítő módon most a tejgazdaságok jövője egyszerűen létfontosságú mert nagyon sok családi gazdaság egyszerűen ettől függ. Nagyon sok mezőgazdaságnak ez jelenti a kiindulási alapját hát nem hagyhatjuk magukra ezeket a gazdálkodókat. E, ha ezek az emberek egyszer abba hagyják a tevékenységet, akkor soha többet nem fognak visszatérni ebbe az ágazatban. Tehát szükség van arra, hogy segítsük őket. Az egyik dolog, amit mindig mondjuk, hogy meg akarunk valósítani, hogy hogy mi legyen az eddigi eljárások eredményeivel, az állapotfelmérés eredményé, jövőbeni elő, eredményével, hogyan akarjuk új módon megközelíteni ezt a kérdést, és hogyan szeretnénk a kvótákat megnövelni annak érdekében, hogy azt a sokszor emlegetett puhalandolást végre tudjuk hajtani. Gondolok itt még egyszer az állapotfelmérés eredményére. Tehát idáig is mindenki a puhalandolásról beszélt, és azért eléggé göröngyösek voltak ezek a ö, utak remélem, hogy van ötletünk arról, hogy hogyan járjunk el a jövőben, hogy a gazdákat meg tudjuk segíteni. Tehát vissza fogunk térni esetleg az íróasztalhoz, és újra átgondoljuk a dolgokat talán a egész helyzetet újból át kellene tekintenünk, megnézni a realitások fényében azt, hogy ténylegesen mire van szükség, hogyan működik a világgazdaság ténylegesen. Martin Osling, tényleg szó. Ja, Herr ich darf... Tanácsi elnök képviselő úr, nagyon sok sikert kívánok a munkához, és Tudom, hogy a keretfeltételek rendkívül nehezek, a mezőgazdaság pedig különbejáratulag is egy súlyos helyzetben van, a tejtermelőkről nem is beszélve, és hát idáig a bizottság állásfoglalásai javaslataival nem lehetünk különösebben elégedettek. Tehát szükség van közvetlen, direkt intézkedések meghozatalára, mert egyszerűen nem ülhetünk ölbetett kézzel egy ilyen válságos helyzetben. Sokszor beszéltünk arról, hogy a helyzet stabilizálódott, aztán végül kiderült, hogy egyáltalán nem stabilizálódott, és az európai gazdálkodók egyre nehezebb helyzetbe kerültek különféle tényezők folytán tehát engem az érdekelne, hogy ön az export visszatérítéseket a válság megoldásaként tekinti-e. Ezzel kapcsolatban is elhangzottak már kritikus hangok, Eh, hogy eh, hogyan akarjuk azt elkerülni, hogy országok ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Tehát várjuk a kezdeményezést az illetékesek részéről a mezőgazdaságban, a különösen tejgazdálkodásban dolgozók eh, különösen is várják a megoldási javaslatokat. Tehát mi az ön álláspontja ezzel kapcsolatban? az eddigi politika folytatódik-e, vagy adott esetben az importált élelmiszerekkel kapcsolatos politikákban nem kellene jobban figyelni arra, hogy a nem engedélyezett GMO-k révén szennyezett termékek ne kerülhessenek be az Európai Unió piacára, hogyan tudjuk túlélni a jelenlegi helyzetet. Még egy kérdés a részemről. Foglalkozni fogunk-e a talajvédelemmel ismételten? Ez egy eléggé nehéz kérdés, viszont nagyon sok környezetvédelmi szervezet elég nagy hangsúlyjal foglalkozik. És egy utolsó kérdés, ugye mindig beszélünk arról, hogy a világ népességének élelmezése, itt is látnunk kell a következményeket, ahogy ezt a FAO-nak a jelentéséből is olvashattuk, hogy támogatni kell a kevéssé fejlett országokban a mezőgazdaság fejlődését, és őket önellátóvá kell tenni. Tehát adjuk meg a kevéssé fejlett országoknak azt, hogy saját maguk, a saját mezőgazdaságuk segítségével el tudják látni lakosságukat élelmiszerrel. Grazie Martin. Köszönöm Martin. Jéglasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Nagyon örülök, hogy itt van a körünkben ma, és örülök, hogy elmondta az elképzeléseit. Viszont a világ élelmiszer ellátásának kérdésre szeretnék visszatérni. Hosszú ideje vitatkozunk erről. Másrészt ugyebár a fejlődő országokban élőket kell támogatnunk, másrészt pedig támogatnunk kell az európai gazdálkodókat, is, hogyha valóban megvan a politikai akarat, a politikai szándék, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy az európai gazdálkodók a rendkívül magas színvonalon termelt, de eléggé drága termelésüket és termékeiket fent tudják tartani, tehát meg tudjanak élni ebből a tevékenységből, el tudják látni a lakosságot jó minőségű egészséges élelmiszerekkel. Ma reggel Kell már hallottuk a költségvetésünket, és ezzel kapcsolatban volt egy határozathozatali szavazási folyamat is. Rendkívül magasak a pénzügyi elvárások, de ideig mindig tudtunk adni egy jó jelzést a lakosság, illetőleg az európai mezőgazdaság irányába. Tehát éppen ezért eh, szeretném megkérdezni, amit elnök úr már szintén említett, hajlandó-e ön velünk együtt harcolni ezért a költségvetésért? Önök, mint tanácsi elnök, meg fogják-e engedni, hogy adott esetben más érdekeket itt kőtörőként használnának fel? Tehát remélem, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk, és hát köszönöm az eddigi együttműködést az állati jóléti irányelv megvalósítása során, és hát örülök, hogy most beindultak a további megbeszélések, és a mezőgazdasági szakbizottság nevében el tudom mondani, hogy a régi bizottság, a régi parlament is minden segítséget megadott, és a továbbiakban is érdekeltek vagyunk a jó együttműködésben és a közös sikerekben a svéd elnökséggel együttműködve. Köszönöm. Nikolesko. Kért szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon nagy figyelemmel kísértem a előadását, és csatlakozom a kollégák által mondottakhoz, abban is, hogy sok sikert kívánok önnek az új soros elnökség alatt. A Cseh köztársaság agrárminisztere ma délelőtt beszélt nekünk azon erőfeszítésekről, amelyeket a Csásoros elnökség folytatott a közvetlen támogatásokról 2013 után. Én tudom, hogy Svédország nem tette magáévá a Brunói tanács konklúzióit, Például gondolok itt ezen támogatások csökkentésére. Szeretném tudni tehát, hogy a svéd elnökség hogyan is kívánja ezeket a csökkentéseket kezelni, vagy ezt az egész kérdést. Párbeszédet akar a tagállamokkal. Szemete biztos megjelent a Költségvetési Bizottságnál, és úgy hallottam, hogy azt javasolta, hogy bizonyos hiteleket a 4,2 milliárdos deficit hiány finanszírozására használják a tej szektorban. Szeretném tudni, hogy elfogadhatónak tartja ezeket a javaslatokat. Köszönöm, Nikolesko. Lavie. Elnök úr, én is szeretnék őszintén hálámnak hangot adni a készsége kapcsán, hogy itt van és illusztrálja nekünk a, az elképzeléseit a svéd elnökségnek. Több kollega részéről hallhattunk arra vonatkozó kérést, hogy nagyobb figyelemmel legyenek a tej és tej termék szektor iránt, ami nagyon nagy nehézségben van. De egy olyan északi ország, mint Svédország, azért más mezőgazdasági termelő szektorokra is jó lenne a figyelne, mediterrán vidékre, amelyeket szintén nagyon komoly piaci nehézségek sújtanak. Nem hallgathatom el azt, hogy az olívaolaj ára tavalyhoz képest, és más zöldséggyümölcs termékek is 50%-a csökkentek. Nagyon súlyos válságot élünk át és ezt ezért kérném, hogy a tej és tejtermék szektorhoz képest másokra is figyeljünk oda. Még egy specifikus kérésem lenne, mivel a mezőgazdaság kompetitív stratégiája alapvetően a differenciálásra alapoz. Vagyis egy magasabb szintű minőség biztosítására a fogyasztó irányába, mit kívánunk tenni a vásárlók irányába történő információ, a címkézés területén. Ezek alapvető fontosságú dolgok a tekintetben, hogy fontos információkat tudunk nyújtani a választása érdekében, és abban is, hogy a közösségi termékeket részesítse adott esetben minőségi szempontból előbb. Köszönöm, Levi, Madame Harkin. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a svéd elnökséget. Írtakként, igen, remélem, hogy igennel fog válaszolni Írország, és ratifikálásra kerül a Lisszaboni szerződés. Reméljük, hogy jelentős változás fog bekövetkezni a szerepekben ezt követően. Említett néhány témát, például az élelmiszer mindenkinek a számára. Ez természetesen azt is jelenti, hogy Európában fönn kell tartani az élelmiszer előállítást, és lehetőleg a családi gazdaságok fenntartását is. Az árak jelenlegi helyzete, hogy más hozzászólók is mondták, úgyhogy a, a várom a szeptemberi tanácsi következtetéseket, hiszen az utolsó ülésen, ahol, illetve tegnap a biztos asszonyal beszéltünk a tejszektor problémáival úgy gondolom, hogy itt mindenki kiemelte azt, hogy sürgősen kell cselekedni. Azt szeretném tudni, úgy gondolom, hogy itt két külön téma van. Van rövid távú intézkedés, hiszen most ö, Európában ö, csőd fenyeget rengeteg gazdát, lehet, hogy csak évvégével, vagy lehet, hogy csak tavasszal, de egyszerűen nagyon sokan egyszerűen nem tudnak majd tovább gazdálkodni. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt két helyzet van, két feladat van a rövid távú és a hosszú távú. Egy sor hozzászóló beszélt a hosszú távú kérdésekről is, most nem akarok én ennek a részleteibe belemenni, de az egész rendszert újra át kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy mit milyen intézkedéseket hozhatunk közép és hosszú távon, azért, hogy közép és hosszú távon az ilyenfajta helyzet ne következhessen még egyszer úgy gondolom, hogy van bizonyos ellenőrzés, vannak intézkedések, de nem működnek megfelelően. A Doha fordulóval kapcsolatban is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik azt mondták, hogy igen, biztosítanunk kell azt, hogy ne okozzon kárt a dohai fordulón esetleg kötelő megállapodása az EU mezőgazdaságnak. Említette az állatjólétet, itt nekem az egyik aggályos terület a szállítás. Ugye Írországban élve tudjuk, hogy milyen jelentős Spanyolország, a más országokkal a marha kereskedelem, és ez egy nagyon-nagyon fontos téma. És az mindig is aggályal tölt el minket ez a téma, bár a prezentációjában elmondta, hogy egyszerűsíteni fogják ezeket a szabályokat, és egyszerűbb lesz a megfelelés, úgyhogy érdekelne az is, hogy pontosan ez mit jelent, milyen fajta javaslatokkal fognak előállni. Végül még két témát szeretnék. Jack Nicholson hozzászólásához szeretnék én is csatlakozni az egyszerűsítéssel kapcsolatban, tehát hogy az egyszerűsítés tényleg egyszerűsítés legyen. Szeretném tudni, hogy mi fog most változni a korábbi egyszerűsítésekhez képest. Aztán még valaki említette, hogy a állatvédelemmel kapcsolatban milyen változtatásokat javasolnak. Köszönöm. Kalinowski kolléga. Köszönöm, elnök úr. Igen, én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik üdvözölték az elnök urat. És nagyon jól tudjuk, hogy milyen nehéz most az elnökségnek a feladata. Több probléma terheli a jelenlegi piaci helyzetet. Beszéltünk nagyon sokat a tejszektorról, szinte katasztrofális a helyzet. Azért más hasonlóan fontos témákról is szeretnénk beszélni, olyan témákról, amelyek fontosak a gazdák számára. Például a, a búza és a gabona területén, gabona előállítás területén Lengyelországban 50-60 százalékkal csökkentek ez a gabona árak az előző évhez képest. Az előállítási költségek viszont jelentősen növekedtek ugyanebben az időszakban. Szeretném tudni, hogy terveznek-e valamit a gabona szektorra vonatkozóan, hiszen ez is az egész Európai Unió érdekébe, érdekkörébe tartozó a szektor. Itt is sürgős döntésre van szükség olyan beavatkozás, olyan intézkedésekre van szükség, ami lehetővé teszi, hogy a, a termelők továbbra is a tevékenységüket föntartsák, hiszen hogyha ilyen alacsonyak az árak, akkor néhány hónap elteltével egy újabb válságot fog okozni, például össze fog omlani a sertés tenyésztés. Miniszter úr, maga ennek a két mezőgazdasági szektornak a helyzetét hogyan látja? Köszönöm, Morvai asszony. Thank you. Uh, I would like to raise your... Köszönöm. Szeretném felhívni a figyelmét a tragikus és drámai helyzetére a gazdálkodóknak, főleg a családi gazdaságokra gondolok az új tagállamokban. Ez általánosságban érinti az új tagállamokat, de különösen Magyarországot. Ismernie kell, tudnia kell azt, hogy ezek a gazdálkodók ezekben az országokban aránytalanul és tragikusan hátrányos helyzetbe kerültek, illetve őket még különösen súlyosan érinti a gazdasági válság. Azonnali és hatékony lépésekre van szükségük azért, hogy ne kerüljenek a mély szegénységbe, azért, hogy ne kelljen feladniuk a gazdálkodást, és hogy ne kelljen eladniuk a földjeiket. Mi is a helyzet? Természetesen vannak történelmi hátrányok is. Amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor voltak bizonyos történelmi okokra visszavezethető hátrányok. Ugyanakkor alapvetően igazságtalan megállapodás született, a támogatásoknak csak egy kis részét kapják meg, a mi gazdálkodóink a régi tagállamok gazdálkodaihoz képest, ugyanakkor ővelük kell versenybe állniuk. Természetesen nem akarom azt mondani, hogy a mi gazdáink, illetve a régi tagállami családi gazda, gazdaságok ellenségekként kéne, hogy fellépjenek. Igazi ellenség a hiper és szuper marketláncok, a multinacionálisok, akik lenyomták az árakat. Ez egy fontos tényező. A gazdáinknak muszáj nagyon drága gépeket vásárolniuk az, hogy versenyképesek legyenek jelentős bank hitelt kell, hogy fölvegyenek, nagyon el vannak adósodva, és ebben az évben nagyon rossz volt az időjárás is, úgyhogy igazából ez egy dráma. Több százezer gazda fog csődbe kerülni most össze. Ezek tények, és ha muszáj lesz eladniuk a földjeiket, akkor több százezer gazda a falukból be fog költözni a városokba. És miniszter úr, olyan lesz a helyzet, hogy az Európai Unió közepén lesz egy szegény harmadik országbeli helyzetet felmutató ország ezekkel az emberekkel, akiknek muszáj lesz megváltoztatniuk az élet sílusokat, nincs semmilyen gyökerük, nincsenek pénzügyi eszközeik, és hajléktalanná válnak, átmennek a városokba. Ezekkel a, ezzel a drámai helyzettel foglalkozni kell, ezt kezelni kell. Mindenki azt mondja, hogy teljesen reménytelen az aránytalan támogatások rendszerét felszámolni 2013 előtt. De hát akkor valamit kell tenni, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmét erre a kérdésre, kérdezném, hogy mi az ön véleménye. Maga szerint mit mondjunk a magyar gazdáknak, illetve esetleg más új tagállami gazdáknak? Nem tudom, hogy az új tagállami kollégáim mit gondolnak, mit mondanak erről, de nálunk otthon nagyon drámai a helyzet. Második kérdés. Emberi jogi jogászként az Egyesült Államokban nagyon sok nem kormány szervezet beszél az élelmiszer szuverenitásról, ami egy kicsit szélesebb kört fed le, mint csak az élelmiszer. Tehát emberjogi kontextusba hely, kell helyezni, vagy helyezik a kérdést, és a jog az élelmiszerhez témában úgy gondolom, hogy az embereknek arra, joguk van arra, hogy tápláló, egészséges és kulturálisan megfelelő élelmiszerre van joga az embereknek. És az élelmiszerhez való joghoz képest a, ezt össze kell kapcsolni azzal, hogy a helyi közösségeknek legyen, a helyi gazdáknak legyen joga arra, hogy meghatározzák, hogy mit akarnak előállítani, hogyan akarják előállítani, és ezt emberi jogként kell kezelni. Természetesen a miniszter úr tudja, hogy a egy, az ENSZ-ben van egy külön előadó, aki foglalkozik ezzel az élelmiszerhez való jog témával, úgyhogy együtt kellene, hogy dolgozunk. A következő téma, amit említeni szeretnék, az új koncepció bevezetése, a szociális keresztmegfelelés, a jelenlegi keresztmegfelelési faktoron kívül. Ezt a koncepciót be kellene, hogy vezessük. Ez azt jelenteni, hogy akik, azok a gazdák, akik munkahelyet teremtenek, munkahelyet tartanak fenn, ezek a gazdák plusz támogatást kaphassanak. azért, mert hozzájárulnak a pénzügyi és szociális válság megoldásához, az ebből való kilépéshez, és a, hozzájárulnak a közjóhoz, felelősséget vállalnak a közjó előrehaladásért. Köszönöm a figyelmüket. Garcia Perez, Madame señor presidente. Señor... Gracias, Pérez asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, én is csatlakozom a gratulációkhoz, és sok sikert kívánok az elnökségi munkához. Különösen azért, hiszen az elnökségének a sikere azt is jelenteni, hogy választ tudunk adni a jelenlegi aggályos helyzetre a mezőgazdaságban tehát általában a növényes állattenyésztésben. A biztos asszonyal is vitát folytattunk, elmondtuk, hogy milyen aggájaink vannak képviselőként a mezőgazdasággal kapcsolatban. Alapvető a mi szempontunkból a tejszektornak a válsága, úgyhogy csatlakoznék ahhoz a kéréshez, hogy több közösségi intézkedést kellene hozni a válság elleni harcban. Ez egy európai válság, vannak bizonyos sajátosságai, az egyes területi differenciák is vannak, de az biztos, hogy a minden EU tagállamban szükség van új intézkedésekre, hiszen önállóan a gazdák nem tudják megoldani ezt a helyzetet. Szeretném tudni, hogy mik a svéd elnökségnek a javaslatai. Aztán lenne egy kérdés, ami a elnökség előrejelzésével kapcsolódik. Ugye nagy az eltérés a között, hogy mit kap meg a termelő, illetve mennyit a fogyasztó kell, hogy fizessen ugyanazért a termékért. Ezzel a különbséggel mm, foglalkozni kell, hiszen további intézkedésekre van szükség. Tudom, hogy elnök úr tudja, hogy különböző területek vannak a az Európai Unión belül különböző fajta területek, és vannak olyan területek, ahol az állattenyésztés nagyon fontos szerepet játszik, sőt a egyes régiónak a, jövője szempontjából nagyon fontos. Ezért a kapnak a felülvizsgálata szinte az egyetlen olyan lehetőség, ami jövőt biztosít az ilyen régióknak az Európai Unióban. Köszönöm. Hányú Evansville. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt ugyebár támogatom mindazt, amelyet a Nicholson úr beszélt a deregulációról, és azt is támogatom, ami elhangzott a GMO-kkal kapcsolatban, az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatban, de viszont ami az éghajlatváltozást illeti, azt hiszem, hogy maradjunk meg a realitások talaján, ne engedjünk különféle illúzióknak, és próbáljuk meg tényleg a tudomány állása szerint eljárni. 60 éves vagyok, és Kelet-Angliában az elmúlt hat évben esett a hó. És azt, abban is reménykedem, hogy a CO2 iránti politika is meg fog változni. A CO2 emissziók folyamatosan nő és azt hiszem, hogy ott is a tudomány alapjaira kellene helyezni magunkat, és ne különféle illúziókat kellene kergetnünk. Én szívből remélem, hogy ön reálisan fogja tekinteni ezeket a problémákat, mielőtt elkezdünk itt kétség, költségvetéssel foglalkozni, vagy gondoljunk a száj és körönfájásra, ez járvány volt Nagy-Britanniában 60-as években. És akkoriban azt mondtuk, hogy akkor le kell lőni ezeket az állatokat, el kell pusztítani őket, és el kell őket ásni. Ez az egyetlen megoldás. Akkor jött ez a, jött a következő járvány, akkor már az Európai Unió tagjai voltunk, akkor azt mondták, hogy jó, akkor le kell lőni az állatokat, és el kell őket égetni tehát próbáljunk tényleg reálisan tekinteni ezt a kérdést, vagy mi a helyzet például a bioenergia hordozókkal? Sikerül-e ezt adott esetben elterjeszteni a mezőgazdaságban? Ezeknek a ezeknek a növényeknek a termelése, a learatása megoldást jelenthet adott esetben a mezőgazdaságban dolgozók részére. Utolsó sorban elmondanám, hogy az EU-ban megnehezítik a GMO-k használatát, és felmerül a kérdés, hogy akkor milyen növényvédőszereket akarunk használni, de egyúttal azt is mondjuk, hogy el kell látnunk a világ lakosságát élelmiszerrel. Hakken asszony a szó. Ja, tak her formand, og også jeg vil ønske... Köszönöm, elnök úr. Dán képviselőként azért elmondhatom, hogy egy kicsit másfajta a kapcsolat nálunk a mezőgazdasági szektorral. A válság is másképp érinti a mi országunkat. Minden esetre remélem, hogy végig gondoljuk ezeket az intézkedéseket. A tanácselnökének nehéz lesz a helyzete, van egy olyan téma, amiben teljes mértékben egyetértünk a zöldek részéről, és remélem, hogy ön majd ezt tudja tisztázni, vagyis mi nem fogjuk tudni elkerülni ezeket a fenyegetéseket, azt a fenyegetettséget, hogy a mezőgazdaság támogatás újra nemzeti szinten erősödni fog hiszen a költségvetés egy bizonyos szintig tudja csak elviselni a támogatást. A új tagállamoknak, hogyha ugyanazt a támogatást adjuk, akkor nem marad pénz másra, és csak a mezőgazdaság támogatására fogjuk fordítani a teljes költségvetést. Ha ez nem sikerül, akkor elképzelhető, hogy nemzeti szinten újabb támogatásokat fognak bevezetni. A Dán miniszter, mezőgazdasági miniszter kész arra, hogy erre nemet mondjon. A zöld frakció nevében remélem, hogy a tanács is föl tud lépni majd az ilyen veszéllyel szemben, az ilyen csábítással szemben, hiszen alapvetően a támogatások újra nemzeti szintre történő áthelyezésével ugye elvileg nem értünk egyet, Ebben a témában nem szabad engednünk, és nem szabad a mezőgazdasági politikát újra nemzeti szintre vinni. Fönn kell tartanunk a közös agrárpolitikát Európában. Köszönöm a figyelmet, és minden jót kívánok. Kérem, hogy adjon választ a kérdésemre. Köszönöm. Láttam Fed kolléga. Lattenfeld, it's for you. Köszönöm. Miniszter úr, szeretném az Ukrajnával folyó szabadkereskedelmi tárgyalásokra irányítani a figyelmét. Ukrajna a világ egyik legnagyobb, ma még kihasználatlan mezőgazdasági potenciáljával rendelkezik. Egyre több Európai Uniós gazda vállalkozás települ át Ukrajnában. Néha több ezer hektáros óriás birtokokat hoznak ott létre egy olyan szabadkereskedelmi megállapodás, amelyik teljes egészében nyitottá tenne a kereskedelmet az agrártermékek tekintetében az Európai Unió és Ukrajna között, óriási mértékű kereskedelem torzító hatással bírna. Ugyanis az Ukra Ukrajnában számos olyan szabályozás létezik, amelyik a eltérő attól, amit mi az Európai Unióban alkalmazunk óriási előnyt jelent ez számukra például a gabonatermesztés területén hiszen néhány meghatározó költséget Ukrajna rendkívüli módon alacsonyan tart azzal, hogy az energiaszektorban kettős árrendszert alkalmaz. Az üzemanyagok árát alacsonyabban tartják, mint az exportáraik. A műtrágya árát a belpiacokon alacsonyabban tartják, mint az exportáraik. Ez önmagában hihetetlen árelőnyt jelent a gabonatermesztés területén. Eh, és az állattenyésztés területén, az állati termékek területén viszont oda kell figyelnünk arra, hogy Ukrajnában nincsenek olyan környezetvédelmi, állatjóléti előírások, mint az Európai Unióban. Eh, számos Európai Uniós tagállam, például Magyarország is, határos Ukrajnával. Ha teljes szabadkereskedelem jön létre, például az állati termékek vonatkozásában, és Ukrajnában nem kell majd alkalmazni az állategészségügyi, különböző állategészségügyi előírásokat, állatjóléti előírásokat, környezetvédelmi előírásokat. Higgyel, sok európai gazda, magyar gazda át fog települni, és a magyar határtól, az Európai Uniós határtól néhány kilométerre fogják folytatni ugyanazt a tevékenységet, amit eddig az Európai Unióban folytattak, csak lényegesen olcsóbb körülmények között. Köszönöm szépen, ne engedjük ezt meg. W marcu bieżącego roku Parlament Europejski przyjął opinię w sprawie az Európai Parlament elfogadott egy véleményt a szabad élelmiszer osztásról az Európa legszegényebb állampolgárai számára. 33 millió ember él a szegénységi küszöb alatt az EU-ban. Ez egy jelzés kívánt lenni a tanács felé, azért, hogy beinduljon a munka a meglévő jogi eszközök módosítására vonatkozóan. A cseh elnökség nem kezdte meg ezt a munkát, kérdésem, hogy a svéd elnökség meg fogja -e tenni. Ezt szeretném kérdezni az elnök úrtól. Főleg egy olyan időszakban, amikor termék felesleg van, és nagyon sokan egy ilyen gazdag kontinensen a szegénységi küszöb alatt élnek. Másik kérdés, hogyan tudjuk e, egyeztetni a piac folyamatos nyitását, és a VTO-s tárgyalásokat, hogyan tudjuk ezt eh, egyeztetni azzal, hogy fenntartsunk egy versenyhelyzetet az európai gazdák számára. Adunk-e több támogatást a gazdálkodóknak? Hiszen egyébként nagyon sok eh, eh, gazda csődbe fog menni, és a gazdaságokat koncentrálni kell majd, nagyobb gazdaságokat kell majd kialakítani, tehát kevesebb kézbe fog kerülni a mezőgazdasági tulajdon. Milyen mezőgazdasági modell célzunk meg? Milyen mezőgazdasági modellel akarjuk fenntartani azokat az európai elveket, amelyekre annyira büszkék vagyunk? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is sok sikert kívánok az elnökség munkájához, és nagyon, és nagyon sok gondolatával egyetértettem. Vannak gondolatok, amelyeket szeretnék még tisztázni. Először is nagyon örültem annak, hogy a demokrát, hogy a, hogy a bürokráciát mindenképpen csökkenteni szeretnék. Ez nagyon fontos az Európai Unióban, hogy a bürokrácia jelentette terhek csökkenjenek. Említettük ugyebár az uborka görbületi szögét, ez már hála Istennek nem aktuális kérdés. Sikerült európai szinten megoldani ezt az ügyet, de vannak még hasonló dolgok, amelyek még mindig nemzeti kompetenciába tartoznak, és úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik a bürokrácia erdejének egy kicsit kiritkításához. Annak is nagyon örültem, hogy a mezőgazdaságot és az éghajlatváltozást pozitív módon összefüggésbe hozták egymással, hiszen sokszor mondják azt, hogy a gazdák itt negatív szereplői ennek az egész folyamatnak. Engem az érdekelne, hogy a megújuló energiahordozók az önök esetében milyen szerepet játszanak mert a mezőgazdaságban túl kevéssé foglalkoznak még ezzel a lehetőséggel, túl kevés beruházás keretében valósul meg ez a projekt, holott ez aktív módon felléphetne az éghajlatváltozással szemben. Harmadsorban elég heves viták voltak a szakbizottságon belül, mondjuk mai ma délelőtt is szóba került, az európai hústermelők helyzete, itt is döntéshozatali szükséglet merül fel, különösen ami a rentabilitást illeti. Tehát nagyon örültem az állategészségügynek, az állatjólétnek, hogy ezeket a kérdéseket is napirendre tűzték. Engem az érdekelne, hogy hogyan óhajtják azt biztosítani, hogy a magas normák betartása ne legyen egy további költségtényező az európai gazdálkodók részére, hiszen állandóan felmerül annak a kockázata, hogy ezek az egyoldalú normák versenyhátrányt eredményeznek a piacon, és ezért sokan nem tartják be őket. Köszönöm. Mátó Hadrober. Mátha Hadrober, és ezzel le is zárjuk a kérdéseinket. Köszönöm szépen, el, elnök úr és miniszter úr. Ez a bizottság az elmúlt napokban nagyon sokat beszélt a VTO-ról is, és ön, miniszter úr is utalt rá. Hát egyetértünk az ön jó kívánságaival, hogy le tudjuk esetleg a felfüggesztett tárgyalásokat zárni a vto ban Még újra szeretnék, mint az elmúlt napokban tettem ezt már a banántermelőinkre utalni, hogy itt egy nagyon komoly ö, csata folyik a banánpiacért, a kvótákat mennyiségi szempontból is és időtartamra is csökkentették, a vámok esetében is változások voltak. Szeretném tudni, hogy a soros elnökség hogyan látja ezt a banáncsatát, ami a termelők és felvásárlók között van. De a nagy kihívásokra vonatkozóan is, ugye elhangzott tegnap, a biztos asszonynak mondtuk, és ma ugyanúgy elismételjük önnek, miniszter úr, hogy hát csak bízni tudunk abban, hogy a cél azért az az, hogy a banán esetében és a közösségi banántermesztők jövőjére is gondolnak, hiszen ebből sok család él. Köszönöm. Kedves Kél, elég gazdag kérdés és hozzászólás halmaz hallhattál. Még egyszer én is legjobbakat kívánom, és átadom a szót a válaszokra. Köszönöm. Paolo, és köszönöm mindannyiuknak. Én valóban értékelem az elhangzott kérdéseket és észrevételeket, és hát meg fogok tenni minden tőlem telhetőt, hogy erre most kommentekkel és válaszokkal szolgálhassak. Egyes kérdések egy kicsit több időt igényelnek, a másokra megpróbálok rövidebben válaszolni, hiszen azért az idő az nem áll korlátlanul rendelkezésünkre. Nos, kezdeném azzal, hogy ami számomra a legfontosabb, az az, hogy a fogyasztókat ne téveszék meg, tehát ne essenek tévedésbe. Például egy bizonyos termék eredetét illetően. Ezen felül azt is gondolom, hogy arra is emlékeznünk kell, és emlékeztetni is, hogy már ma is rendelkezünk megfelelő rendelkezésekkel a különböző típusú élelmiszerek eredetére vonatkozóan friss gyümölcs, zöldséggyümölcs termékekre, és meg kell állapítanunk, pitun, <laughs> állapítanunk azt is, hogy nagyon sok élelmiszer több különféle alapanyagból készül. Ez már ö, oda vezet, hogy egy kicsit összetettebb az egész problémakör. Én a tanácsban is azt tudom megállapítani, hogy nagyon sok eltérő vélemény van ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, és ez is azt indokolja, hogy nagyon sok vitát kell még folytatnunk ahhoz, hogy előre léphessünk. De van egy további specifikus probléma is, ami a címkézést érinti kimondottan. A sajt esetében. Én úgy gondolom, hogy szükség van új jogalkotásra e tekintetben, és emlékeztetnék is arra, hogy, hogy rendben van a címkézés. Lehet, hogy az hasznos. Lehet, hogy csökkenti az administratív terheket, és az is biztos, hogy ezt mint politikusoknak nekünk figyelembe kell venni. De meg kell próbálni ö, úgy eljárni, hogy valóban informálva legyenek a vásárlók a termékek tényleges tartalmáról. Egy másik dolog, ami nagyon is érdekel, az az, hogy hogy azt, hogy érjük el, hogy az élelmiszer elég legyen mindenkinek a bolygón. Az nagyon helyes, hogy az ENSZ, a FAO fölhívták a figyelmet arra, hogy beruházásokat kell eszközölni a mezőgazdaságban ahhoz, hogy nagyobb mezőgazdasági termelés folyjon az egész világ viszonylatban, én egy ideje figyelemmel kísérem ezt a vitát, és helyes, hogy most ez előtérbe került. Azt is megfigyeltem, hogy nagyon sok ország most módosítja a saját segélypolitikáját az ENSZ kérései alapján, és megállapíthatom ezen felül, hogy szükség van a nagyobb mértékű regionális cserekapcsolatokra, annak érdekében, hogy valóban elég legyen az élelmiszer mindenkinek. De ha megengedik, néhány személyes észrevételem is lenne, a, az embereknek úgy kell viselkedni, hogy maradjon termelhető föld, a nőknek is részt kell, hogy vehessenek a mezőgazdasági termelésben, nagyobb egyenjogúság kell, nagyobb hitel lehetőségek a mezőgazdaság területén, tehát ezeket kínálni kell, meg kell teremteni ennek a lehetőségét oly módon, hogy a szegényebb ö, gazdák is ö, hitelhez juthassanak, vetőmagot vehessenek, és ö, saját családjaiknak ö, elsősorban termelhessenek, és esetleg el is, el is adhassanak ö, a többletből. Tehát helyi, kisebb gazdaságokat is ilyen formában kell támogatni. Most pedig a VTO-ra utalnék, megállapítva azt, hogy Hála annak a ténynek, hogy az Európai Unió átalakította a 90-es évek elején az agrárpolitikáját, megreformálta, most elég kényelmes tárgyalási pozícióban van, a bizottság ezen felül rendelkezik egy nagyon világos tárgyalási mandátummal a tanács részéről. Én úgy vélem, hogy a bizottság tudni, tudja majd hasznosítani ezt a mandátumot, és véghez tudja vinni a céljait. A véleményem szerint nagyon fontos, hogy a dohai forduló lezáruljon, mert tényleg most nagyon komoly és nagyon mély világviszonylatú válsághelyzetben vagyunk. A g 20 ak londoni ülésén például azt láthattam, hogy a Doha Round befejezése az egész világgazdaságot is ösztönözhetné, stimulálhatná a kereskedelmi kapcsolatokat. 150 milliárd amerikai dollár évente lenne a többletforgalom, ezáltal a ha az Európai Unió állampolgáraira vetítjük le ezt a nagyon jelentős összeget, ez azt jelenti, hogy ez családonként 165 euró plusz évente. Nos, ez nagyon sok pénz egy olyan világban, amely gazdasági válságban leledzik. Tehát be kell fejezni ezeket a tárgyalásokat. És most nagyon gyorsan a, az egyszerűsítést illetően. Azt ö, hangsúlyozhatom, hogy a tanácson belül minden kollega prioritást ad ennek az egyszerűsítési tevékenységnek, munkának, nagyon fontos pontnak tartják. Az önök felszólalása után azt láthatom, hogy önök is így gondolják. És ez eh, úgyis, mint soros elnököt arra fog késztetni, hogy ezt a pontot eh, megfelelő hangsúlyjal kezeljük, és így eh, a gazdák mindennapi munkájukban láthassák, hogy a politikai döntések valóban változtatnak a dolgokon. Tehát szignifikáns változásra van szükség a mezőgazdaságban tevékenykedők mindennapjaiban, ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, nekünk politikusoknak azt kell bizonyítani, vagy, vagy mutatni, hogy rendelkezünk akarattal és erővel is a döntéshozatalhoz. Emellett tartózkodnunk kell olyan jogalkotási aktusoktól, amelyek tovább növelik az administratív és bürokratikus terheket, mert ebbe ügyesek vagyunk, és ebbe beleértem magamat is. Konkrétan bevezetőmben ugye azt mondottam, hogy van egy olyan javaslat, ami 39 egyszerűsített tételt tartalmaz. Ez idén áprilisban vagy májusban került a bizottság elé. A bizottság elő kívánja terjeszteni a novemberi tanácsülésre azt, hogy mit lehet itt tenni, és azt hiszem, hogy ez is egy prioritással bíró kérdés vagy pont. Nos, itt arra gondoltam, hogy elidőzöm egy picit a közös agrárpolitika jövőjének nagy csomagja körül. De itt szeretem volna a tejszektor és annak válságáról is beszélni. A kap jövőjéről <clears throat> szóló vita a francia elnökség alatt kezdődött, majd folytatódott a cseh elnökség alatt, és mi egy olyan egy orientatív vitát kívánunk erről október hónapban tartani, Mindenek előtt a vidékfejlesztésre és az új kihívásokra összpontosítva, amelyekbe bele tartozik a klíma, az energiahelyzet, valamint a tej és a tejszektor, tejsajt, tejtermékszektor válsághelyzete. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a vita amit szeretnénk, és ami egyébként már korábban elkezdődött francia és cseh elnökség alatt, hasznosan hozzájárulhat ahhoz a bizottsági jelentéshez, amit jövőre kell a bizottságnak előterjesztenie, és ezzel azt is megpróbáltam elmagyarázni, hogy én egy közös jövőbeli agrárpolitika mellett vagyok, és úgy vélem, hogy fontos rendelkezni egy közös agrárpolitikával, mégpedig a, éppen a kérdésekben már felvetett okok miatt, hogy elkerüljük az igazságtalanságot, az újraállamosítások fenyegetését, és a többi, és a többi. Ami pedig a költségvetést illeti. Azt mondanám, hogy jelenleg a tanácsban hát mindenkelőtt azt mondhatom, hogy jelentős többsége van annak, hogy a tejtermelést támogassuk költségvetési forrásokból, átcsoportosításokkal. Én, mint soros elnök, és mindannyian a tanácsban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy szembenézünk ezekkel a problémákkal, annak érdekében, hogy a tagállamok komolyabban, szervesebben tudjanak együttesen tevékenykedni, és ki ki a maga álláspontját megfelelőbben tudja előadni. Ami engem illet, világosá szeretném tenni, hogy senki ne essen félértésbe, hogy én védem, védelmezem az európai mezőgazdaságot az a költségvetés, amivel rendelkezünk, mindehhez véleményem szerint elég ahhoz, hogy meghozzuk azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesnek bizonyulnak a tejpiacon jelentkező helyzet megoldására. Hosszabb távon Svédország saját álláspontját a költségvetéssel és a közös agrárpolitikával kapcsolatban elő fogja terjeszteni, és pedig akkor, amikor már rendelkezünk a beígért bizottsági jelentéssel, ami a jövő évben lesz. Ma a válsággal kell szembenéznünk, a költségvetéssel, és hát a jelenleg rendelkezésünkre álló költségvetéssel tehetjük ezt. A, én itt azokra az intézkedésekre is utalok, amelyeket már meghoztak, illetve a konkrét javaslatokra, amelyek a tanács asztalán vannak. Például tudnunk kéne, hogy milyen mértékben kell az export visszatérítéseket visszavezetni, van itt támogatás. Nem szeretem én az export támogatást, mert véleményem szerint ez a szegényebb országok gazdáinak a lehetőségeit csorbítja. Élelmiszertermelésben és egy saját jólét kialakításában, saját gazdasági tér kialakításában mint önök is tudják, a bizottság tett egy javaslatot eh, az intervenció meghosszabbítására az októberi tanács eh, alkalmával lesz erről döntés. Egy másik intézkedés, amit eh, a bizottság javasolt, az az úgynevezett közvetlen támogatás, amit a gazdáknak már október 6-ával kellene kifizetni ezek konkrét intézkedések egy olyan szektorban, aminek tényleg jelenleg nagyon komoly gondjai vannak. De hozzátenném még, hogy a bizottság igen világos volt abban az értelemben, hogy a különböző tagállamok versenyhivatalait fel kell arra hívni, hogy tekintse át a egyre csökkenő ár tejárakat, és a fogyasztók viszonylatában is ezt a helyzetet. A saját országomban azt állapíthatom meg, hogy a tej ára 39%-kal csökkent. Míg a fogyasztó esetében 2%-kal csökkent. Tehát a felvásárlás ár 39-szel, a fogyasztói ár 2-vel. Úgyhogy azért a, itt a versenyhatóságoknak át kéne egy kicsit tekinteni ezt a helyzetet. És megállapítani azt, hogy milyen szükséges intézkedésekre kell sort keríteni. Sokan tettek fel a kvótákra vonatkozó kérdéseket. A kvótarendszer, valamint annak esetleges eltörlését illetve. Én az Európai Tanács felé be fogok számolni, illetve beszámoltam, bocsánat, a nyár közepén. Én örülök az eredményeknek, hogy állítólag a kitűzött célokat elérték, E, egyáltalán annak örülök, hogy ma rendelkezünk kvótákkal. Nem növekedtek, de ennek ellenére e, ennek ellenére vannak, mint hallhattuk, erőteljesen csökkenő termelői áraink. Akkor, ha ez így van, akkor mi értelme van a kvótáknak? Tehát egyáltalán nem könnyítette meg az európai termelő életét a kvótarendszer, rendszer, én azt hittem, hogy az ok itt az, hogy állam és kormányfőink abban alapultak volna meg, hogy a rendszer meg kell, hogy maradjon. Van, vannak különböző támogatási szintek az európai gazdák számára a jelenleg érvényben levő szinteket azok az egyezmények tartalmazzák, amelyeket az egyes tagállamok az unióval kötöttek. 2013 után személyes véleményem az, hogy ezeket a támogatásokat harmonizálni kell oly módon, hogy igazságos elosztás legyen, nem rendelkezhetünk Európában két rendszerrel, hogyha egy, egy unió van. Tehát ezt ott akkor össze kell fésülni. Most pedig a GMO-k problémájára térnék rá. Ez egy nagyon összetett kérdéskör. És mint tudjuk, igen sok vitát váltott már ki, e, sok, hogy nem mondjam azt, hogy minden európai intézményben. De meg kell mondanom, hogy a kereskedelmi partnereinkkel is. Én itt azért különbséget tennék a GMO vetőmagból való termesztés és a az élelmiszerek, illetve élelmiszeripari termékekben található GMO részek között. Ami a termelést illeti, ez amúgy sem tartozik az én kompetenciába, a, ezzel a környezetvédelmi miniszter kollégám foglalkozik. Viszont a, az élelmiszerek és élelmiszeripari termékekben felelhető GMO maradványok kérdés az az én kompetenciám. Itt meg kell állapítanom, hogy a francia elnökség vitatkozott erről, és bizonyos konklúziókra is jutottak, abban maradva, hogy az európai jogalkotás alapját képező elvek megfelelőek, és tudtommal ezek a legmerevebbek az egész világon. Tehát elvisíkon ez helyes, de azért itt még ettől még maradnak megoldandó kérdések. Például azt, hogy hogyan alkalmazzuk a jóváhagyott jog, jogalkotást. Fontosnak tartom, hogy elmondjuk azt is, hogy azért a tudományos értékeléseket is figyelembe kéne venni akkor, amikor ezen a területen döntéseket hozunk. A, bizottság mm, nyilvánvalóan minden aspektusával fog foglalkozni a kérdésnek, és ígért is a tanácsnak egy jelentést erről. Ez szeptember 7-én, tehát hétfőn. Valószínűleg komoly vitánk lesz, mert tudjuk jól, hogy nagyon eltérő álláspontokat képviselnek többen. Tehát itt konklúziót kell majd levonni, és valamilyen jogalkotási javaslatra jutni. Remélem, hogy így megoldható lesz, hiszen meg kell oldanunk a problémát. Végül. Néhány olyan probléma, amelyekkel kapcsolatban azt mondtam, hogy egy kicsit rövidebben kommentálnám. Feljegyeztem magamnak az olívaolajra vonatkozó helyzetet az Európai Unió a bizottságon keresztül az olívolajat támogatja. A magánfelvásárlás támogatásán keresztül. Ennek stabilizálnia kéne a, az olaj az olívaolaj piacát. Egy másik rövid észrevételem a a, hogy a gabonapiac ingadozik. Hát itt az intervenciót lehet alkalmazni a stabilizálásra. A bizottság az, amely ezeket a kérdéseket intézi, nem a tanács. Állatszállítás. Várjuk a bizottság vonatkozó jelentését, amelynek ideje most itt hirtelen nem, nem ugrik be, nem tudom, e, tehát erről ezért a bizottság tudna többet mondani. Tudom, hogy dolgoznak egy ilyen javaslaton, amennyiben ezt e, előterjesztik a svéd elnökség alatt, akkor világos, hogy azonnal elkezdünk ezen tevékenykedni. De ez pusztán egy megállapítás részemről, még nem kaptuk meg a jelentést, Ezért nem nagyon elképzelhető, hogy a svéd elnökség alatt be is fejezhetjük ezt a munkát, amit esetleg elkezdhetünk. A a leghátrányosabb helyzetűek megsegítése, támogatása az Európai Unióban? Hát jelen pillanatban nincs támogatás a tanácsban erre a javaslatra vonatkozóan. Ha a bizottság egy módosított javaslattal áll elő, akkor én és az, az elnökség azon fogunk tevékenykedni, hogy mindezt elemez, elemezzük és meghallgassuk a tagállamok véleményét, de jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy ez blokkolt állapotban van. Ukrajna. Szerintem a kereskedelem jólétet teremt. Én olyan országból jövök, amelynek nagyon sok kereskedelmi kapcsolata van. És szegény ország állapotából került a leggazdagabbak közé. Ez valahol azért az én elképzelésemet támasztja alá, hogy a kereskedelem jól teremt. Ukrajnának jó feltételei vannak arra, hogy a mezőgazdaságát fejlesz-e, de én azért azt már mondtam, én az európai mezőgazdaságban hiszek magas szintű technológiai termelésünk van, jól képzett gazdákkal, olyan termékekkel, amelyeket el tudunk adni, igényes, magas szintű fogyasztóink vannak. Világos, hogy figyelembe kell venni mindezen tényezőket az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében, ahogy tesszük ezt egyébként másokkal is, akikkel kereskedelmi egyezményeket kötünk. Ami az állatok védelmét illeti, ezek nagyon fontos kérdések, és Tudom, hogy nem csak az én számomra, hanem az európai állampolgárok és fogyasztók számára is. És gyakran a parlament egyetért ezzel, ez már mondjuk többször megnyilvánult a, a különböző jogi aktusok átvizsgálásában is kiderült ez. Az én álláspontom úgyis, mint svéd miniszter, az, hogy a magas szintű rekvizitumok, amelyekkel Európában rendelkezünk, azért nagyon pozitív dolgok, és erre büszkék lehetnek az európai termelők is, és az egész lakosság. Ez valahol legitimitást is jelent, és versenyhelyzetet is, versenyelőnyt is jelent a számukra. Sokszor mondtam már, hogy korábban, hogy mint régi gazda is, hogy az egészséges állatok jobb termést adnak. A magukat jól érző sertések nem csak jól érzik magukat, hanem jobban híznak is. Jobb lesz a termék is. A banán. A banán problémája összetett és nagyon sok partnert érint, eh, latinamerikai termelőket, más eh, termelőket, és a mi közösségünkben is vannak eh, banántermesztők. A, az Európai Unió import rezsime sok vitát váltott ki a, a WTO-ban. Sokszor összeegyeztethetetlennek eh, tartották a WTO normatíváival. Tehát célszerű lenne egyszer mindenkorra ezt a kérdést eh, megoldani. Nem tarthatunk fenn 15 évig, vagy annál tovább tartó kereskedelmi háborúkat. Tehát tiszteletben kell tartanunk azokat a szabályokat, amelyeknek a kialakításához mi is hozzájárultunk. Nos, ezzel hadd köszönjem meg kedves Paolo barátomnak és minden kedves képviselőnek ezt a lehetőséget. Számomra ez egy nagyon hasznos délután volt, és bízom a kiváló további együttműködésben. Köszönöm szépen. Az együttdöntés, együttöltés gyakorlatilag operatív eszkél, ugye? Már is együtt dolgozunk a tanács és a parlament. Köszönöm szépen, egy perc szünet, aztán folytatjuk a bizottsági munkát. Egy percet kérek, hogy elköszönjek barátomtól, kollégámtól, aki nagyon fontos időt szentelt nekünk ma délután.